egy béke folyamat Kolumbiában, de most már gyakorlatilag csak papíron létezik ez, és nem csak a venezuelaiak miatt, akik tömegesen hagyják el az országot, és nem csak Maduro miatt, hanem azért is, mert az USA gazdaságilag megfojtja az országot, és részben a fark miatt is, de leginkább amiatt, mert a kormány nem tudta a béke megállapodást tiszteletben tartani. A földterületeket nem osztották újra, több száz aktivistát gyilkolnak le szisztematikusan a jobboldali félkatonai erők, akik tudják, hogy a kormány az oldalukon van. A terror uralkodik az országban, és mi, e, az Európai Parlament és az EU részéről igenis latba vethetjük a súlyunkat, annak ellenére, hogy formális kötelezettségeket vállaltunk, a béke megállapodásban mégis a kereskedelmi gyakorlatunk mást, más irányba hat, pálmaolajat importálunk, mert ez kedvez nekünk gazdaságilag. Viszont ezt fel is használhatnánk ezt a tényt. Az országban az emberi jogokat lábbal tiporják, annak ellenére, hogy a béke megállapodás kiemelten le az emberi jogok kérdését, cselekednünk kell, és latba kell vetnünk a súlyunkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Tuporájnen asszonynak, aki a bizottság alelnöke, illetve az Európai Unió külügyi főképviselője nevében fog beszélni öni a szótupurainen asszony. Elnök úr, engedje meg, hogy elmondja, mennyire hasznosnak és aktuálisnak tartom ezt a mai vitát. Köszönöm a képviselőknek a hozzászólásokat és a vitában való részvételt. Nagyon sok érdekes hozzászólás hangzott el. Arena asszonynak szeretnék válaszolni, aki megkérdezte, hogy az EU mit tesz a jogvédők és a e, helyi lakosság védelme érdekében. Az Európai Unió a tagállamokkal koordinálva biztosítja, hogy az emberi jogi, e, jogvédőket megvédjék, tiszteletben tartják és megfelelő körülmények között tudjanak dolgozni. Támogatást adunk az aktivistáknak a különböző védelmi programok révén, ilyen például a protectdefenders.eu program. 2019-ben az EU-s delegáció egy kampányt indított útjára, amelyel megpróbálja erősíteni az aktivisták és jogvédők helyzetét. Július 10-én az Európai Unió két millió euróval támogatta a helyi ügyészség speciális nyomozó egységét, amelynek az a feladata, hogy az emberi jogi jogsértések, és a jogvédők elleni bűncselekmények esetében vizsgálódjon. Emellett az Európai Unió pénzügyi támogatást fog nyújtani továbbra is az emberjogi aktivistáknak támogatást nyújtó szervezeteknek. Elnök úr, a vitából azt szűröm le, hogy az egyetlen hosszantartó béke felé vezető út az, hogyha teljes körűen végrehajtják a béke megállapodásban foglaltakat az Európai Unió és a nemzetközi szereplők teljes támogatásával. Ezt szeretném megüzenni a kolumbiai embereknek is. Ugyanakkor még a béke folyamat a legfontosabb része a kolumbiai, Kolumbiához fűződő kapcsolatunknak. A kapcsolatunk azért az elmúlt évek során szélesebbé vált. Például környezeti kérdésekben is együttműködünk hogy csak egy példát említsek. Továbbra is nagyok a kihívások az ország előtt, azonban támogatni fogjuk az országot, és pozitív jövőt látok az ország előtt. Köszönöm egyébként önöknek a támogatást, hogy napirenden tudjuk együtt tartani ezt a rendkívül fontos kérdést. Köszönöm. Ezzel a vitat lezártuk. Most néhány percre technikai oknál fogva felfüggesztem az ülést. Folytatjuk az ülésünket. Következő napirendi pont a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata, a kasmíri helyzet. Megadom a szót nem a főképviselőasszonynak, hanem Tuporajnem miniszterasszonynak, aki az alelnök főképviselő nevében szólal fel. Tuporajnán asszony, öné a szó miniszterasszony parancsoljon. Elnök úr, tisztelt ház! A régióban növekedett a feszültség azután, hogy az idei kormány augusztus 5-én a 370-es cikket visszavonta, és így eh, a kasmiri tartomány részleges autonómiáját megvonta. Az alapjogokat is korlátozták, és az alapszabadságokat is korlátozták. Az indiai kormány jelentősen megnövelte a katonai és paramilitáris csoportok számát a határom. Az indiai kormány arra hivatkozott, hogy ezzel meg akarják akadályozni az erőszakot. Erre Pakisztán is a saját demarkációs vonalának saját oldalán szintén csapatokat helyezett el, és ez befolyásolta a belső kosmíri politikai dinamikát. Bár egy-két korlátozást feloldottak, de a helyzet nem tért vissza a normális kerékvágásba. Embereket, politikai vezetőket, aktivistákat és emberi jogi védőket tartóztattak le. Az Európai Unió nyomon követte a helyzetet az eszkaláció első napjaitól kezdve. Augusztus elején Mogherini Asszony telefonált mind a pakisztáni, mind indiai partnereivel. Mindkét eszmecserében a főképviselő asszony hangsúlyozta, hogy el kell kerülni az eszkalációt, és hangsúlyozta, hogy az indiai, pakisztáni párbeszéd a diplomáciai csatornákon keresztül kulcsfontosságú. Mi Kasmiról továbbra is azt gondoljuk, mint idáig, arra ösztönözzük Indiát és Pakisztánt, hogy békés és egyben politikai megoldást keressenek, tiszteletben tartva az demarkációs vonal mindkét oldalán élő emberek igényeit. A vita túl hosszú ideig instabilitást eredményezett a régióban. Továbbra is aggaszt bennünket a helyzet Kosmírban, aggaszt bennünket, hogy korlátozzák az emberi jogokat és alapszabadságokat. A kommunikációt eh, és az emberi szabadságjogokat biztosítani kell, és minden szolgáltatáshoz való hozzáférést újra biztosítani kell. A főképviselő asszony az Jasengár indiai külügyminiszternek is elmondta aggányait augusztus 30-i brüsszeli találkozójukon. A miniszter tájékoztatta főképviselőt a helyzetről, Mogherini asszony pedig ismét megismételte, hogy el kell kerülni az eszkalációt, és hangsúlyozta, hogy a lakosság alapszabadságát továbbra is biztosítani kell, illetve újra meg kell teremteni. Az emberi jogi Genfi tanácsülésen egy második napirendi ponti pontban beszélt a főképviselő Kasmírról, és hangsúlyozta, hogy az érintett lakosság emberi jogait és szabadságát biztosítani kell. Ösztönözzük mindkét felet, hogy közvetlen párbeszédet kezdjenek meg, a nemzetközi emberi jogi kötelezettségük teljes tiszteletben tartásával. Nő a feszültség a világ különböző pontján, senki nem akarhatja, hogy tovább eszkalálódjon a helyzet Kasmírban a dél-kelet-ázsiai regionális együttműködés fontosabb, mint valaha volt. Arra ösztönözük a jövőben is Indiát és Pakisztánt, hogy keressék a békés megoldást a kasmíri helyzetre. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Minister Tuporainen. Köszönöm, miniszterasszony. Most pedig a frakciók nevében szólalnak fel. Először a néppárt nevében pedig Basescu képviselő szólal fel két percben, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony. A kasmiri helyzet igen aggasztó. És ezt nem is szabad eltűrnünk, hogy így maradjon. Az emberi jogokat megsértik, az utcákon harcolnak, politikai viták öm, zajlanak két atomhatalom között, ez elfogadhatatlan. De hát ez a valóság, ezt látjuk, ez történik jelenleg, és a kasmíri helyzet nem hogy javulna, hanem rosszabbodik. És bizony nem reménykedhetünk egy gyors megoldásban. Prezidencia rotativa Uniunii Europene, és mi se pare înțeleaptă hallottuk a finn soros elnökség álláspontját, és bölcs álláspontot képviselt a finn miniszterasszony. De engedtessék meg nekem, hogy egy valamit mondjak az európai álláspontról. Ezen a plenárison beszéltünk Hongkongról, az Amazonasban pusztító tüzekről, a burkina faszói helyzetről, Kolumbiáról, most pedig Kasmírról cserélünk eszmét képviselőtársaim, a saját problémáinkról túl keveset beszélünk, pedig ezek is elég komplexek. Uniunii Europene. Ezekről kellene beszélni, és az európai állampolgárok egyre elégedetlenebbek. Mire gondolok? Az európai határok védelmére gondolok. Vagy gondolok a migráció aggasztó helyzetére. A migráció kérdésére még nem találtunk megfelelő választ, amely megnyugtatna mindez 500 millió lakost. Vagy gondolok arra, hogy egy-két tagállam bilaterális kapcsolatokat, milyen bilaterális kapcsolatokat ápol az Orosz Föderációval, Kínával vagy az USA-val, és ezzel meggyengítik az Európai Unió közös álláspontját a nemzetközi szintéren. De gondolok az újabb tagállamok álláspontjára is, akik az európai egysége folyamatát lassítják, jól lehet, nekik is kötelességük belépni az eurozónába. Vagy gondolok az európai haderő vagy védelmi erő létrehozása kapcsani problémákra és az európai védelmi ipar problémájára. Végezetül pedig hivatkozok arra, a mikrofont lekapcsolták. Az elnök kérem a képviselőket, hogy tartsák tiszteletben a felszólalás idejüket, az ön ideje már réges-rég lejárt. Most pedig két percben Aréna asszony kap szót a szocialisták és demokraták nevében tessék. Köszönöm. 1950 óta a Kásmírban egy ugyanaz a rezsim uralkodik. A 370-es cikk biztosította az autonómiát a kasmiri területen. A kommunikáció, az együttműködés, a külföldi erőkkel ez volt az egyetlen lehetőség, hogy fölépjenek az új Delhi szemben. A 370-es cikk azt is biztosítja, hogy saját közvetet alakíthassanak ki. Ugyanakkor India visszavonta a, ezt az autonóm státuszt, és több mint 3 millió kasmiri személynek a jogait sértik ezzel politikai szinten. Az összes kommunikációs eszközt, a telefonvonalakat, az internetet, lekapcsolták a területen, a külföldi újságírók, a civil szervezetek nem léphetnek be a területre, és a helyzet az a kiárási tilalommal még csak romlott, az egészségügyi orvosi ellátás is akadozik. Katonákat küldtek a területre, ez a terület vált a leginkább militarizált területé, több mint egy millió katona van jelen a területen. 2018-ban, e 19-ben az ENSZ jelentései arról számolnak be, hogy a civil társadalommal szemben súlyos emberi jogi sértések fordulnak elő, e, emberablás, erőszakos cselekmények, az indiai és a pakisztáni erők is végrehajtanak ilyen cselekményeket. Augusztus 5-én még inkább súlyosbodott a helyzet, és most már a robbanás határán áll. Az Európai Uniónak követelnie kell a nemzetközi független átlátszó felmérését és felkutatását a helyzetnek. Számonkérésre van szükség Kasmírnak, vissza kell állítani az autonóm jogát, amire 1950-től volt lehetősége. Erősíteni kell a párbeszédet, hiszen a párbeszéd, a pakisztáni-indiai párbeszéd fogja megtalálni majd a helyes megoldást. Köszönöm szépen, Aréna asszony. Szeretném kérni a felszólalókat a tolmácsolás érdekében, hogy lassabban beszéljenek. Köszönöm. Mohamed úrnak adok szót. Két percben a Renew Europe frakció nevében. Köszönöm. Először szeretném azt elmondani, hogy én Kasmírban születtem, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy mi történik most Kasmírban. Válsághelyzet alakult ki, nemzetközi emberjogi területen humanitárius válság alakult ki. Az EU szervezetei föllépnek az emberjogok érdekében az egész világban, és ma Kasmír lakossága mellett kell, hogy kiálljunk. Biztonságot, békét kell biztosítani a lakosok számára. Ez a régió az egész világon az egyik legsérülékenyebb régió. Az emberi jogi ajánlások az ENSZ részéről nagyon jó kiindulási pontot jelentenek, ezeket támogatnunk kell, és a jelentésben meghatározottakat kell támogatnunk, illetve végrehajtanunk. Tavaly júniusban, idén júliusban jelent meg ez a jelentést. Nem csak az emberi jogokat kell, az Európai Uniós emberi jogokat kell támogatnunk és védenünk, hanem az egész világban föl kell lépnünk az emberi jogok érdekében. A kasmiri helyzet miatt egyik felet sem vádolhatjuk. A kasmiri lakosok nagyon sokat szenvednek. Ők kell, hogy eldöntsék a sorsukat, a jövőjüket. Az öndeterminációs jogok, alapvető emberi jogok, és mi az Európai Unióban ezt kell, hogy képviseljük az egész világban. A kaszmiri harcok évtizedek óta folynak. A válságnak csak akkor lesz vége, hogyha az emberek asztalhoz ülnek, és megindul a párbeszéd. Ebben facilitátor szerepe lehet az EU-nak. A kaszmiri emberek segítségért kiáltanak, és az EU meg kell, hogy adja ezt a segítséget. Köszönöm szépen, Mohamed úr. A zöld frakció nevében Dalding asszony a szó egy percben. Thank you, Mr. Speaker. I'll be brief. Köszönöm, elnök úr, röviden szólok csak hozzá. A súlyos emberjogi jogsértésekről szóló hírek több mint egy hónapja érkeznek az országból. Nemi erőszak, letartóztatásokra kerül sor, ez mind megrendítő. Mindez mindeközben a mobil hálózatokat nagyrészt lekapcsolva tartják. Mi, Egyesült Királyságbeli zöld képviselők azt követeljük, hogy ezek az emberi jogi jogsértések szűnjenek meg, nem csak a kasméri lakosság érdekében, hanem azon több százezer brit állampolgár érdekében is, akik kasméri e, leszármazottak. Elképzelhetetlen a helyzet békés megoldása, amíg az erőszak folytatódik. Azt követeljük, hogy az indiai hatóságok állítsák helyre a kasmíri lakosság alapvető szabadságjogait, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak mindenképpen fokozottan nyomon kell követnie ezt a válsághelyzetet. Köszönjük szépen Dauding asszonynak, most az ID frakció részéről Zimniok úr következik egy perc. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az Európai Uniónak hozzá kellene járulnia a kasmíri válság megoldásához. Egy 70 éve létező konfliktusról van szó, amely háborúkat váltott ki, egy olyan konfliktusról, amelynek révén számtalan ember halt meg, terrortámadásokra került sor, és hihetetlen szenvedés okozója. Ezt a problémát azonban nem oldhatja meg az Európai Unió, hanem csak az érintett felek oldhatják meg. Mi kívülállóként csak végig kísérhetjük ezt a folyamatot, mégpedig semleges mediátorokként, közvetítőként. Amikor a sajtóban azonban azt olvasom, hogy a parlament képviselői egyik vagy másik fél pártjára állnak, és még azt is követelik, hogy bolykottáljuk Indiát, akkor a probléma részesévé válnak, és nem lehetnek már semleges közvetítők. Tapasztalatból mondom, hogy ez nem működik. Amint az egyik oldalra állunk, legyen szó Indiáról vagy Pakisztánról, nem tudunk már semleges közvetítőként működni, és hiteltelenné válnak az, a konfliktus megoldására irányuló erőfeszítéseink. Köszönöm. Köszönjük Zimniak úrnak. Most az európai konzervatívok és reformerek részéről Van Orden úr. Következik egy perc. Köszönöm szépen. Kasmér, India egyik legszebb területe, és hogyha biztonságos és stabil lenne ez a régió, nagyon gazdag is lehetne, de több mint 70 éve bizonytalan a helyzete, és a kívülről elősegített terrorizmus és szélsőségesség, extremizmus dúl ebben a, ezen a területen. Eredetileg az egész területnek India részévé kellett volna válnia, de ehelyett Pakisztán részben elfoglalta Kasmért, ezt követte a szubverzió, a terrorizmus, ami több ezer ember életébe került. A gazdaság is veszélybe sodródott Kasmírban. A 307, az indiai alkotmány 370-es cikke cikkének érvényre jutatása előtt rosszabb volt a helyzet, most viszont a kasméri lakosságok megkapják ugyanazokat a jogokat, mint India többi részének lakói. És hát nézzük meg, hogy Pakisztán uralma alatt mi történt. Kasmírban emberjogi visszaélésekre került sor, visszaéltek a kisebbségekkel, az Európai Unió a párbeszédet és a konstruktív kapcsolatépítést kell, hogy elősegítse India és Pakisztán között. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kékhátyás kérdést szeretne önnek feltenni Mátucsielló úr. Elfogadja? Kékhátyás kérdés. Eh, Köszönöm szépen egyetértek a felszólalása. Azt szeretném megkérdezni, hogy olvasta-e azt a fenyegetést, ami Pakisztán esetében a nukleáris fegyverek használatára vonatkozóan, hiszen ezekkel a témákkal kell, hogy foglalkozzon az Európai Parlament. Nukleáris fegyverek használata Pakisztán részéről, és főleg az, az a tény, hogy Pakisztán egy olyan terület, és ezt a történelem tanítja nekünk, hogy itt az évek során nagyon sok terroristát neveltek ki, akik véres események részesei voltak az Európai Unióban, és akkor még nem is beszélünk az emberi jogi helyzetről Pakisztánban. Thank you for the question. Um... Köszönöm a kérdést. Van Orden úr, tessék, kérem válaszoljon. De a mikrofonba különben nem hallani. Uh, Pakistan has been... Pakisztán felállt a nukleáris fegyverek terjedéséért, befogadott terrorista szervezeteket, terrorista vezetőket, és szítja a terrorizmust az indiai ellenőrzési vagy demarkációs vonal mentén. Két atomhatalomról beszélünk, de azt hiszem, hogy ez itt most nem számít. Ha az Európai Unió segíteni akar, akkor a főképviselő asszony figyeljen jobban Jai Shankar külügyminiszterre arra, amit mondott. Hiszen nagyon ö, torz képet kaphat abból, amit itt a parlamentben hallott a felszólalásokból. Köszönöm szépen. A GUA e NGL nevében pedig Villanueva Ruiz asszony kap egy percben. No podemos... A kasmiri helyzetet nem tekinthetjük egy indiai belső kérdésnek, hiszen a Bolsonaro féle fellépést, a nemzetközi reakciót is figyelembe kell, hogy vegyük. Támadják a civil szervezeteket, a szabadságjogokat sárba tiporják. Ezért mi nem követhetjük továbbra is ezt a policy as usual fellépésünket, hanem alternatív megoldást kell találnunk, az emberi jogokat védenünk kell, és a két oldal kapcsolatok területén is ebben az értelemben kell, hogy fellépjünk. A stratégiánkat kell, hogy megváltoztassuk azért, hogy Kasmírban előrelépés, békés megoldás szülessen, tárgyalásos megoldás India és Pakisztán között. Ha ezt nem tesszük meg, akkor Kasmír egy újabb példa lesz az Európai Unió voluntarista fellépése eredményének. Nemzetközi szereplők akarunk lenni. Mi fontosnak tartjuk, hogy független, önálló politikai szerepet kaphassunk, az emberi jogok, a kormányzás egyéb együttműködési területen a nagy országokkal. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Villanova asszony. A függetlenek nevében Urik képviselő kapszott, tessék parancsoljon. Képviselőtársaim, külpolitikai kérdésről van szó, azért angolul beszélek. Sokan az emberi jogok lábbal tiprásáról beszélnek, és arról számolnak be, hogy Zsaman Kasmírban milyen rossz dolgok történnek, de ismét egy másodlagos információra építjük a tudásunkat, senki nem tudja igazából, hogy mi történik Indiában. Amikor az indiai ö, nagykövettel cseréltem eszmét Szlovákiában, akkor hallottunk, a, megkérdeztem, hogy hányszor szólt bele az indiai parlament az európai politikába? Egyszer sem. Hát tiszteljük India szuverenitását, képviselőtársaim, hiszen nem a mi feladatunk az, hogy beleszóljunk egy ország belső ügyeibe mely 6000 kilométerre van. Azért vagyunk itt, hogy Európa problémáit oldjuk meg. Erre koncentráljunk képviselőtársaim. Thank you. One minute, Mr. Corbett. Köszönöm Corbett képviselő egy percben. Én azat Kasmírban jártam éppen múlt hónapban. Elnök úr, India egyoldalúan lépett, egyoldalon vonta vissza a kasmíri tartomány függetlenségét, ezzel megosztotta a területet, kettővé osztott, osztotta, több ezer új fej, fegyveres küldött ide, a médiumokat zárt be, helyi politikusokat tartóztatott le, és a már eleve illékony, borulékony helyzetet még tovább szította ez. 70 éve zajlik ez a konfliktus. Nem lehet India érdeke, hogy ezt szítsa, ezt a helyzetet vagyonokba került. Most itt az ideje annak, hogy a megoldást követeljük, de nincsen egy hosszú távú békés megoldás, amely csak az lehet a hosszú távú megoldás, amikor a kasmíri emberek maguk döntenek a sorsukról. Az eh, biztonsági tanács 1947-ben így döntött, amikor India fordult a biztonsági tanácshoz. Itt az ideje annak, hogy biztonsági tanácsi határozatot valósággá tegyük, és az Európai Unió és 28 tagállama igenis rá tudhatni a helyzetre, még mindig nincsen túl késő. Köszönöm. One minute, Mr. Köszönjük szépen, Benyon úr, egy perc. Kasmír azzal a feltétellel csatlakozott Indiához, hogy megtarthatja autonómiáját. Egy záradék megtiltotta India számára, hogy egy oldalon változtasson ezen. Az indiai legfelsőbb bíróság ragaszkodott ehhez az elvhez korábbi ítéletei során, Éppen ezért az ellenzék alkotmány ellenesnek ítélte az indiai kormány legújabb lépését. Nyilván voltak terroriz- a terrorizmussal problémák, és a múlt héten Genfben Sárvamúl Koési pakisztáni külügyminiszterrel szemben ezt fel is vetettem. Mások is beszéltek a helyzetről a helyszínen. Kérdés, hogy minek kellene most, minek kell, mi, mi legyen a következő lépés. Fontos, hogy a politikai fogvatartottakat szabadon ereszék, az ENSZ megfigyelői számára pedig hozzáférést biztosítsanak. Régóta felszólítottuk Pakisztánt és Indiát, hogy egy független mediátor segítségével folytassák a megbeszéléseket. Köszönöm. Köszönjük szépen. Zimnyák úr, kékkártyás kérdést szeretne feltenni önnek, elfogadja? Nincs bekapcsolva a mikrofonja. Csak szeretném megkérdezni a felszólalótól, hogy hogyan is képzeli el az autonómiát a kasmériek irányításával, hiszen egyértelműen ez az állam a közösségtől függne, mert gazdaságilag nem tud önálló lenni, vagy Pakisztánhoz, vagy Indiához kell csatlakoznia, minden más megoldás illúzió, sőt, még a kasmériak sem akarnák ezt a megoldást magam négy évig voltam ott diplomataként jelen, rengetegszer utaztam be a régiót, nem hiszem, hogy bármiféle többség támogatná ezt a megoldást. Köszönöm, várjuk a választ. Nyilvánvalóan nem tudhatjuk, hogy lenne többség ehhez, mert senki nem járt utána, hogy lenne. Annak ellenére, hogy ezen a területen 70 éve konfliktus dúl. Nyilvánvalóan a konfliktus a gazdaságra is hátrányos hatással van. Ha az ember azonban megnézi a mutatókat, akkor azt látja, hogy a jólétre, a jövedelemre, az írás-olvasásra vonatkozó különböző mutatók alapján Kasmír jobban teljesít, mint India többi része úgyhogy nem egy elmaradott régióról van szó, sőt, Indiában az egyik legfejlettebb régióról. Egy perc, Buchner képviselő. A Kasmírról szóló beszámolókban nagyon ritkán hallgatunk az emberi jogok megsértéséről. Mindkét fél felel. Pakisztán és India is elkövet ilyen öm, védségeket, ezen változtatni kell. Ugyanakkor háború fenyeget a két nukleáris hatalom között. Úgy gondolom, hogy csak egy utat lehet járni, a háborút el kell kerülni, az emberi jogokat érvényesíteni kell, és az ENSZ határozatát érvényre kell juttatni. Ez az egyedüli megoldás. Lehet picikét optimista vagyok, de ezt nem hagyhatjuk, hogy így tovább folytatódjék így a helyzet. Az ENSZ-nek fel kell lépnie. Az ENSZ-nek akár egy béke küldött küldetésben fel kell lépnie, annak érdekében, hogy megteremtse a békét. Ez lehet az egyedüli megoldás. Nem engedhetjük meg, hogy így folytatódjék a helyzet. Ezért kérem a főképviselő asszonyt, hogy minél hamarabb fellépjen a térségben. Köszönöm. Köszönöm. Szárdóne asszony, egy percben tessék. A a helyzet nagyon nehéz, már korábban is nehéz volt. Az erőszak felütötte a fejét az elmúlt időben, de ugyanakkor aránytalannak tartom ezt a vitát, amit itt lefolytatunk azt gondolom, hogy nem szabad, lete, hogy letegyük az egyik vagy a másik oldal mellett a garast. Ugyanakkor ez egy olyan régió a világban, ahol terrorista csoportok lépnek fel, már pedig ezek iszlám terroristák, ezt mondjuk ki radikalizálódik a helyzet, és ez igen aggasztó. Az ISIS zászlóit lengetik gyakran, éppen ezért a történelmi kontextusra is ki kell, tekin, ki kell tekintenünk, és megbízható forrásokra kell építenünk, sok száz ezer indiai hagyta el ezt a régiót az elmúlt évtizedekben az erőszakokán. Az vallási kisebbségeket fenyegetik, és mi Európában tiszteletben tartjuk az egyes országok szuverenitását, és tiszteletben tartjuk az biztonsági intézkedéseket, de fel kell lépnünk határozatlan a terrorizmus terjedése ellen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szorít az idő, ezért kékkártyás kérdést nem fogadok el azoktól, akik már feltettek kékkártyás kérdést, vagy akik felszólaltak. Mobarik asszony egy percben. Uh, we in the European az Európai Parlamentben mi támogatjuk a szerződésben megfogalmazott értékeket. Ezért szégyenletesnek tartom, hogy milyen kevés állásfoglalást írtunk Kasmir témájában. India a világ figyelmének a középpontjába került, de ez alkalommal India egyedül felel azért, mert visszavonták a 370-es alkotmánycikket, és rontották a helyzetet Kasmírban. Hogyha valóban hiszünk az emberi jogokban és a vallásszabadságban, akkor miért engedjük meg, hogy ez megtörténhessen? Az öndeterminációt megtagadják a kasmíriaknak, ez több mint 70 év óta tart így. Meddig fogunk még csöndben maradni? Mennyire kell, hogy romoljon a helyzet? Tegyük félre az egyéb érdekeinket és ne az legyen a fontos, hogy szabadkereskedelmi megállapodást kössünk. A demokratikus elvek, a béke és a stabilitás mindenképpen India érdeke is. Köszönöm. Gilla, asszony, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. Azok a képviselők, akik ma felszólaltak és Indiáról beszéltek, hát én csodálkozom, hogy mennyire pártosak és túlságosan a kasmíriak mellett szólnak fel. Miért nem kellene ugyanolyan intézkedéseket hozni mindegyik fél tekintetében? Amikor területet szereznek, például Kínában, akkor nem szólalunk fel. Amikor kisebbségi asszonyok nők ellen lépnek fel, akkor nem szólalunk meg. Emberi jogi jogokat sértenek, és nagyon sok tisztelt képviselő félrefordul ilyenkor. Fogalmazunk egy, egyértelműen a kasmiri megoldást azt nem itt fogjuk mi megtalálni a parlamentben. Föl kell számolni a terrorizmust, a pakisztáni fellépést is meg kell akadályoznunk. Pakisztánnak is persze lehet szava, de azért az emberi jogi témákról jobb, hogyha nem őket kérdezzük meg a 370-es cikke eh, visszavonására koncentrálnak, de csak ezt látják, és eh, nem nézik meg az egyéb aspektusokat, hiszen eh, nem csak az LMBT, a nők, a kisebbségek jogairól van szó, hanem környezetvédelmi aktivistákról is szó van, és miért kellene, hogy a kasmiriaknak kevesebb joga legyen, mint az indiaiaknak? újra szeretném megkérni a képviselőket, hogy a felszólási időt tartsák be. Lebreton asszonynak kettő perce van. Elnézést, Lebreton úr, mondja az elnök. Elnézést kérek. Köszönöm szépen, elnök úr. Az indiai miniszterelnök Ramadi úr úgy döntött, hogy a kasmiri autonómia státuszát megszünteti. Itt az indiai biztonsági helyzetre hivatkozott, az iszlám csoportok, kasmiri csoportok támadásaira hivatkozott. Pakisztánból indulnak ki ezek a cselekmények. Nimrán Khan hatalomra kerülését követte ez, őket az iszlám csoportok támogatják, és Kasmírban terrorista csoportok léptek föl az indiai kormány ellen. A terror, iszlám terrorizmus ellen harcolnak így, és Pakisztánnak fölhívják a figyelmét a felelősségére ezeken a területeken. Pakisztánban kezdeményezések éltek azért, hogy az indiai kormány döntés ellen hangoztassák a hangjukat. Az Indiai Unió és az India egységessége rendkívül fontos ezen a területen. Az ENSZ főtitkára stigmatizálta India pozícióját, pedig ez az ország a kasmiri terrorizmusnak az áldozata, illetve az egész területén, például Bombayben 2008-ban volt ilyen terrortámadás, és soha nem kapta támogatást ilyen esetekben amikor az iszlám fellépés okozott károkat az országban. Az AFED Bizottságban is elhangzott a kasmír indiai. A kasmiri kérdés nem csak egy indiai belső kérdés, hanem sokkal és ezért Brüsszel ebben a témában a pakisztáni dialektikát kell, hogy elfogadja és alkalmazza. Minutes, Mr. Czarnecki. Czarnecki úr, egy perc. panie przewodniczący! szanowni państwo! köszönöm elnök úr hölgyeim és uraim! emlékezzünk arra hogy india a világ legnagyobb demokráciája. Azt mondanám, hogy ez az egyetlen igazi demokrácia, a mi demokrácia értelmezésünk szerint Ázsia ezen részében. Fontos, hogy lássuk, milyen terrorista támadásokra került sor Dzsámuban és Kasmírban. Ezek a terroristák nem a semmiből kerültek elő, hanem a szomszédos országból származnak. A dolgot tehát ebben a kontextusban kell megvizsgálnunk, és demokratikus országokként nekünk Indiát kellene támogatnunk. Nem tetszik nekem, ahogyan egyesek itt jellemezték Indiát, és Korbet úr, aki már időközben egyébként elment, elfelejtette, úgy látszik, hogy az Egyesült Királyság a saját hazája 70 évvel ezelőtt vesztette el gyarmataként Indiát. Piszapió úr, egy percben tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A kasmíri helyzet, ahogyan sok helyen máshol a világban komoly diplomáciai munkát igényel a nemzetközi jog alapján és az emberi jogok tiszteletbe tartásával. A nagy többséggel fogyatták, fogadta el mindkét ház alkotmánymódosítást, ugyanakkor az állampolgárokkal, a kasmíri lakosokkal nem konzultáltak, Papabiala Néru Néru mindig ö, békés megoldást keresett, és az ő céljait kell tiszteletben tartani. Az emberi jogokat kell tiszteletben tartani, és mindkét fél ö, sok ö, vétket követett el. Ö, és ez ellen fel kell lépni az Európai Unió és az Európai Parlamentként morális kötelezettségünk van annak érdekében, hogy a tapasztalatunkat felhasználjuk annak érdekében, hogy segítsük, hogy békés megoldást találjanak. Azt kívánom, hogy ez legyen az az, az, az út, amelyen Kosmírban járni fognak a jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Lassant, Lösantó asszony. Köszönöm, elnök úr. Indiát kritizáljuk. Ez a világon a legnagyobb demokrácia, és itt kritizáljuk ezt az országot ebben a parlamentben. Az alkotmányreformra koncentrálunk, de nem elfeledkezünk a biztonság kérdéséről. Zsamu Kasmírban a helyzet romlott. Egy sor terrorista támadás érte a rendfenntartó erőket, például augusztus 14-én 40 rendőr halt meg, és több ezer zarándok ellen szintén terror támadást szerveztek. Az indiai miniszterelnök biztonsági intézkedést hozott. Mondja, azt mondja az elnök, hogy az angol tolmácsás nem működik. A határon a pakisztáni iszlám köztársasággal konfliktus helyzet alakult ki. A terror fenyegetés miatt ezért nagyon romlott a helyzet. Ezek a tények. Thank you. Köszönjük szépen. Egy percben McIntyre asszony kapszó. Tessék, McIntyre asszony. Egy percben. Tessék. 43 nappal ezelőtt az indiai kormány a 370-es cikket visszavont az alkotmányból. Ezzel egy csapással Jammu Kashmir autonómiát szüntette meg. Láttuk, hogy csapatok jelentek meg, teljesen lekapcsolták a kommunikációt, kiárási tilalmat és házi őrizeteket rendeztek el, lábbal tiporták az emberi jogokat, és civilekre lőttek. Azra Ahmed Khan esetére gondoljunk például, akit, aki meghalt sebesüléseiben, és világosan bizonyítják, hogy lő, lőtt sebbe halt bele. Gyermekekre is lőttek lőfegyverekkel Kasmírban. Semmilyen módon nem engedélyezhetjük meg, hogy kisgyermekekre lőjenek, sebesítsék és vakítsak meg őket. Egyszerűen nem értem, hogy egy olyan nagy nemzet, mint India, amely büszke a demokráciájára, így viselkedjen. Ír India az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagságára tör, de hát az elmúlt hónapok nem egy hiteles jelölt cselekedeteit mutatják. Köszönöm. Egy percben Damija úr kap szót. India a legnagyobb működő demokrácia világban. 200 millió muzulmán él békésen másokkal együtt Indiában. És India a G20-ak tagja is. Két legfelsőbb bírósági ügy zajlik, Egyrészt a mobil és internet szolgáltatást lekapcsolták Jamun Kosmir 7%-ában, valamint a 35A és a 337 es cikkek visszavonása. Az EU nem akar kolonialista lenni, de vannak kérdések, amelyek kell foglalkoznunk kell. Az indiai legfőbb bíróság független és jó munkát végez. Az indiaiak 14 új törvényről számoltak be, amelyek Kasmír, a kasmíriekre vonatkoznak. Szörnyű ö, tiltják a gyermekházasságot, megvédik a nőket a házi erőszak, otthoni erőszak, a családon belüli erőszaktól. Ezek nem emberi jogok. 14 ilyen törvényt készíten elő, elő Indiában egy videót meg tudok mutatni, amelyben megmutatják, hogy miért nem történt meg a népszavazás, azért, mert a pakisztáni csapatok visszavonultak, ezért nem történt meg a népszavazás 47-ben. Most pedig a spontán felszólalások körében először Gáden úr kap szót. Köszönöm szépen. Az elmúlt 70 évben stabilizálódott a régió, és Indiában jelentős előrelépés történt, azonban Kasmír államban ez nem történt meg, különösen ami a kisebbségek jogait illeti a jogállamiságot, a gyermekek jogait, az oktatást és a nőket illet, megillető jogokat. India évek óta pénzt költ erre az államra, amelyet azonban zsebre tesz az elit, és így nem jut el a lakossághoz, illetve a lakosság szegényebb rétegeihez, amely nem igazán tudott, amely esetében nem igazán látunk előrelépést. Úgy gondolom, hogy a magunk részéről mindent meg kell tennünk a kasmíri gyermekek, nők és kisebbségek helyzetének javulásáért. Köszönöm, López úr, egy perc. Nagyon fontos, és megint kikapcsolódott a mikrofon. En a demokrácia soha nem ért olyan magas szintet, mint például Indiában. India alkotmányos demokrácia, 1950-es alkotmányjal, a legszélesebb körű lakosság szempontjából a demokráciaként az egész világban. Persze nagyon bonyolult a helyzet, biztosítani kell a kisebbségek közötti együttélt, együttélés, beleértve a muzulmán képviselet, a muzulmán kisebbséget is. Kásmér esetében úgy gondolom, hogy az Európai Unió jól teszi, az Európai Parlament jól teszi, hogyha prudens módon lép fel, az autonómia felszámolását, felfüggesztését végig kell gondolni, a 370-es cikk visszavonásának a következményeit elemezni kell, a radikalizáció megelőzése volt a cél, hiszen nagyon bonyolult a helyzet Indiában, és ezt figyelembe kell, hogy vegyük mindenképpen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Davis úr, szó egy percben. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a miniszterasszony bevezető szavait. Tudjuk, hogy megosztotta a parlament, de úgy gondolom, hogy a főképviselő pozíciója az emberi jogok miatti agályának a kifejezése teljesen kiegyensúlyozott. India egy hatalmas ország, egy jelentős demokrácia. A ezt is elismerte a kasmiri területet, katonai megszállásról van szó, nagyon sok gyilkosságot követnek el, amelyeket nem vizsgálnak ki a kommunikáció tiltása, az öndetermináció megszüntetése mindenképpen megerősíti itt az igazság érzetét és az igazság igényét a kasmériaknak. Tudjuk, Módi miniszterelnöknek támogatása van a többség részéről. Viszont a kérdés az, hogy valóban jó -e ez a fellépés, és ennek lesz-e pozitív eredménye. Úgyhogy azt szeretném mondani a miniszter asszonynak, szavakban nagyon jók vagyunk, milyen lépések fogják követni ezeket a szavakat. Köszönöm. Köszönöm szépen, emlékeztetek mindenkit arra, hogy a spontán felszólalások körében azok szólalhatnak fel, akik nem szerepeltek a felszólalók listáján, tehát Jill asszonynak nem adhatom meg a szót, hiszen már hosszabban beszélt, mint az eredeti felszólalás ideje volt. Ilyen módon most megadom Tuporainen miniszterasszonynak a szót, aki az bizottság alelnöke és egyben a külügyi főképviselő és biztonságpolitikai képviselő nevében szólal fel. Tessék! Miniszt, elnök úr, tisztelt képviselők, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon hasznos volt, és nagyon időszerű volt ez az eszmecsere. Meg szeretném ragadni a képviselőknek a felszólalásait, észrevételéket, meglátásaikat. Azt mondhatom, hogy az EU nyomon fogja követni a helyzetet, és a helyzet deeszkalációjára fog törni, hiszen két atomhatalomról van szó. Minden erőfeszítést meg kell tennünk, hogy megakadályozzuk a konfliktus eszkalációját. Köszönöm szépen. Thank you very much. Tuporajna miniszterasszony, köszönjük szépen. Köszönjük, hogy eljött a parlamentben, különösen ilyen kései órán is itt volt. Ezzel lezárjuk a vitát. A következő ülésre holnap reggel 9-től délután 2-ig kerül sor, és délután 3-tól pedig este 9-ig. A napirendet közzétettük az Európai Parlament honlapján. Ezzel az ülést lezárom. Köszönöm szépen.